a napi rendünkkel kapcsolatban, tehát úgy látom, hogy nincsenek megjegyzések, akkor a következő ülés jegyzőkönyvét is elfogadottnak veszem, a november 10-i ülés jegyzőkönyvét. Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban megjegyzése nincs, akkor az elnöki közlemények alatt sincs mondani valom, rögtön rátérhetünk az első valódi napirendi pontunkra, ami a negyedik. Az EU-Just Lex Irak misszió lesz a téma, és engedjék meg, hogy sok szeretettel köszöntsem Hans-Jörg Haver urat, aki polgári műveletni parancsnok és a CPCC igazgatója, valamint Huszár Lászlót is sok szeretettel köszöntöm, remélem jól eltettem a nevét, aki misszióvezető. Ők lesznek tehát a vendégeink, a mostani eszmecserén a jogállamisággal kapcsolatos munkáról fognak beszámolni. Tudják, hogy az Európai Unió a jogállamisági missziót a válságkezelési misszió után építette be a közös biztonságpolitika keretein belül, és a tanács elfogadta azt, hogy az EU-Just Lex missziót június 30-ig meghosszabbítsák idén. És tavaly nevezték ki Huszár László urat misszióvezetőnek. És ő a helyszínen tevékenykedik, tehát Irakban végzi a munkáját. 2003-ban kezdődött el ugye a második iraki háború, és akkor döntötték meg Saddam Hussein diktator, diktatúráját, és elhagyták az utolsó csapatok most már Irakot, és Nuri al-Maliki kormánya felelős tehát az ország biztonságáért. Ez azt jelenti, hogy Irakban most már újraépítik, újraépítik a gazdaság és intézményi rendszert, és ebben játszik szerepet most ez a misszió az országban. Sajnos a politikai helyzet a helyszínen továbbra is elég törékeny, és rivalizálnak a síta és szunnita csoportok, aztán a kurd kisebbség helyzete elég különleges, és Talabáni elnök úr szintén kurd, ő között közöttük is a kapcsolatok feszültek, a folyamatos bombatámadások is növelik az etnikai feszültségeket, tehát ez egy olyan kontextus, amely igen könnyen súlyosbodhat. És ilyen körülmények között kell dolgoznia ennek a missziónak, és teljesítenie a feladatát, amely a véleményem szerint valóban nagyon nehéz, megnehezíti a munkát. Időnként a békafenntartás sokkal nehezebb, mint maga a háború. De hát most ezzel a helyzettel nézünk szembe, és most ezután a bevezető után át is adom önöknek a szót, ugyanis nagyon fontos, hogy először azokat az embereket hallgassuk meg, akik a helyszínen dolgoznak, a missziót képviselik. Parancsoljon Huszáról! Köszönöm szépen! elnök asszony, kedves képviselők, kedves albizottsági tagok, kedves barátaim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és most ez az első alkalom, hogy a szag, az albizottság előtt beszélek. Négy hónapja neveztek engem ki az EU-Just Lex misszió vezetőjévé Irakban. Nagy megtiszteltetés volt ez számomra. Nagyon fontos pillanatát éljük most Irak történelmének. Miután az Egyesült Államok tavaly decemberben kivonta csapatait Irakból, teljes mértékben átveszi az irányítást a hadsereg fölött ez az ország, és a többség úgy kívánja, hogy folytassák ezt a munkát, és demokratikus rendszer kiépítésén dolgoznak, amely az emberi jogokat tiszteletben tartja. Biztos vagyok benne, önök is egyetértenek velem abban, hogy az Európai Uniónak támogatnia kell Irakot ebben a történelmi vállalkozásban. Az EU Just Lex Irakban az egyik legkézzelfoghatóbb hozzájárulása az EU-nak ahhoz, hogy az iraki demokratikus célkitűzéseket támogassuk, és azzal, hogy együttműködik az EU delegáció Irakkal. Az EU delegációval mi is nagyon Szorosan szeretnénk együttműködni, hogy átfogó, megközelítését, átkoza, átfogó megközelítést valósítsunk meg, és a eh, hat szintéren vagy a helyszínen jelenlévő tagállamok támogatását is kihasználjuk. Ez azt jelenti, hogy az irakiakkal egyébként együtt kell dolgozni, tehát egymás mellett dolgozunk, és én nagy örömmel mondom el azt önöknek, hogy minden szinten, mind a három alkalommal nagy szeretettel fogadtak engem. A fővárosban, Bagdadban, Erbilben, amely a kurd régió fővárosa, és Basrában is nagy szeretettel fogadtak. Tudják, hogy 2005-ben indult ez a misszió, és akkor a biztonsági helyzet nem tette lehetővé, hogy azonnal a helyszínen kezdjük meg a működésünket. Főként EU tagállamokban kellett tevékenykednünk jó néhány évig, és csak egy pici kapcsolattartó irodánk volt Bagdadban. De szerencsére már 2010-ben lehetőségünk nyílt arra, hogy Irakban jelen legyünk, kibővítsük a jelenlétünket, és Erbilbe és Basrába is eljussunk. A központunkat Brüsszelből Bagdadba helyeztük át, a korábbi misszió vezető 2011. februárjában érkezett meg tehát erre a helyszínre, a többiek pedig fokozatosan települtek át. A ramadán végére, 2011. augusztusára már a szakértői személyzet nagy része az országban tartózkodott. Természetesen nem kihívásmentes ez a folyamat, de azt nagy örömmel mondom, hogy végre jól működik ez a misszió, együttműködik az irakiakkal, és a saját rendőri intézeteket használjuk, szakképző intézeteket és a börtönöket is. Jelentős a jelenlétünk Bagdadban. 31 férfi és nő dolgozik, illetve Erbilben van még egy 14 fős iroda, és van egy picike baszrai iroda, ahol hat kolléga van jelen. Szerintem a misszió nagyon sikeres volt, szoros kapcsolatokat épített ki a helyi partnereinkkel. Az Arius Lex Irak misszióra úgy tekintenek, mint komoly szereplő, amely kisméretű, de ugyanakkor nagyon rugalmas, és nagyon jól tud reagálni a felmerülő igényekre. Ebben a pillanatban a misszió megállapodás megkötése a legfontosabb prioritás számunkra, tehát az iraki hatóságokkal fenntartott kapcsolatokban. Ennek ugyanis komoly biztonsági és működési következményei vannak, tehát a diplomata státusz, nagyobb mozgásszabadság számunkra, illetve az, hogy bizonyos kockázatok így csökkennek. Kielégítő tervezetet tudtunk tárgyalni, ez biztosítaná személyzetünk számára a szükséges védelmet. A végső döntést várjuk most az iraki kormánytól. Erre hamarosan sor kerül. Tisztelt albizottsági tagok, az EU Justlex Irak képzési tevékenységet is folytat, de monitoring és mentoring tevékenységet is, valamint tanácsadói tevékenységet is, annak érdekében, hogy szakmaibb, integráltabb és önfenntartó büntető jogi rendszer jöjjön létre Irakban. Ezek a tevékenységek részben Irakban, részben pedig EU tagállamokban zajlanak. Most, hogy az iroda megkezdte jobban a működését Irakban, a tevékenységek nagy részét is ide vittük át. Néhány példára hívnám csak fel a figyelmet, a technikai nyomozati képzés, illetve a helyszínelési képzés, amelyet a rendőri szakembereknek, rendőröknek tartunk. A cél az, hogy a tudományos bizonyítékokra jobban támaszkodjanak, és kevésbé vegyék figyelembe a szóbeli vallomásokat. Aztán az igazságszolgáltatás terén a korrupció, emberkereskedelem témájában tartunk képzéseket, segítjük a partnereinket, hogy ezeket a bűncselekményeket is ki tudják vizsgálni. Ezekkel még, ezzel kapcsolatban még nem rendelkeznek elegendő ismeretekkel. Aztán a börtönviselt személyek rehabilitációjáról is tartunk képzést, ezekre nagy szükség van az iraki büntetés végrehajtásban is nagy szükség van ilyen képzésekre. 34 képzést tartottunk az elmúlt időszakban 455 iraki résztvevővel. Amióta ezt a missziót létrehozták, körülbelül 5000 iraki tisztviselőt képeztek ki EU-s tagállamokban, vagy pedig a helyszínen az igényeknek megfelelően. Természetesen ezek csak számok, és a számok mögött hihetetlen erőfeszítés húzódik meg, valamint néhány sikertörténet is, amelyre nagyon büszkék vagyunk. A rendőröket, a bírákat közelebb hoztuk egymáshoz. Elértük, hogy több nő vegyen részt ezeken a tanfolyamokon, hogy a nemek esélyegyelőségéről, az emberi jogokról beszéljünk, az első igazságszolgáltatási tevékenységeket is megszerveztük, az igazságügyi fejlesztési intézet megnyílt Bagdadban. Azt hiszem, ezek csak néhány példái a sikerünknek. Négy hónap eltelt azzal, hogy megismerkedjünk a helyszíni működés nehézségeivel, és én csak hálás lehetek a csapatomnak. Hatalmas erőfeszítéssel dolgoznak minden egyes feladaton. azokon is, amit meg tudunk valósítani, de azokban a feladatokban is nagy munkát fektettek, amelyeket aztán nem tudtunk a végén elvégezni teljesen mindegy, hogy közvetett vagy közvetlen okokból, de mindig minden a nehéz biztonsági helyzetre vezethető vissza sajnos. Gondolom értik és ismerik a szakmai hátteremet is, hogy én a személyzet biztonságát nagyon komolyan veszem. A tanfolyami résztvevők biztonságát is nagyon komolyan veszem, és minden biztonsági szabályt szigorúan betartok szorosan figyelemmel kísérjük a helyzet esetleges romlását most az amerikai csapatok kivonása után. A második dolog, amit meg kell említenem, prioritás számomra, hogy megfelelő és biztonságos képzési helyszíneket tudjunk felajánlani a partnereknek. Tisztelt albizottsági tagok! Az Ajustlex Irakban sokkal szorosabban dolgozik a nemzetközi partnereivel, mint valaha. Most az Egyesült Államokkal kapcsolatban szólok néhány szót. Az USA által vezetett jogállamisági tevékenységeket átadták a Védelmi Minisztériumtól a Külügyminisztériumnak, és ugyan más partnerek ülnek most az asztal másik oldalán, az együttműködés tovább folytatódik. Amerikai partnereinket bevonjuk a tervezésbe, tap- rendszeres tapasztalatcserét tartunk, segítjük egymás munkáját, és együtt vezetjük a Nemzetközi Jogállami Fórumot Irakban. Mindannyian tudjuk, hogy egymás támogatása Irakban elengedhetetlen. Nem csak, hogy mindkettőnk számára előnyös, hanem egész egyszerűen működés szempontjából is szükségszerű. Ugyanez vonatkozik a többi nemzetközi partnerünkre, amelyek velünk működnek, például az ENSZ intézmény családja Irakban. Nagy örömmel jelentem be, hogy Norvégia lesz az első állam hamarosan, amely hozzájárul az EU-Justlex Irak beli működéséhez. Nem tudom ezt a beszédet lezárni anélkül, hogy megköszönjem a lehetőséget, hogy meghívtak ide, hogy bemutathassam ennek a missziónak a működését az albizottság tagjai számára. És engedjék meg, hogy a közös kül- és biztonságpolitikáról idézzem. Ez nem maradhat a szakértők előjoga, de reagálnia kell az állampolgárok aggájaira. Én nagy örömmel várom az önök véleményeit, megjegyzéseit, és természetesen nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you. Thank you. Köszönöm. Köszönjük szépen a nagyon kondenzált összefoglalóját. Azt hiszem, hogy eljött az ideje annak, hogy Háber úrnak adjam meg a szót, és utána hozzászólhatnak. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, tisztelt tagok! Hát nem sokat tudok hozzátenni ahhoz, amit a misszióvezető már elmondott, de brüsszeli szempontból is szeretnék néhány dolgot hozzátenni. Ahogy azt tudják, és a misszió vezetője már mondta, 2005-ben létesültek, vagyis olyankor, amikor a helyzet Irakban meglehetősen romlott. Akkor nem tudtuk helyben megvalósítani a missziót, Brüsszelben működött, és úgy működtünk, hogy iraki biztonságpolitikával foglalkozókat hívtunk meg Brüsszelbe, vagy a tagállamokba, hogyha a tagállamok kurzusokat szerveztek ebben a témában. Tavaly sikerült elérni azt, hogy a biztonsági viszonyok lehetővé tették azt, hogy áthelyezzük a missziót Bagdadba. míg a jelenlegi vezetőnek az elődje vezette a missziót. Huszár László az első olyan vezető, aki, hogy is mondjam, eleve oda született Irakba. Ez egy paradoxon teremtett, ugyanis maga a misszió már 7 éves, az idén, Ugyanakkor azonban helyileg új missziónak számít, a logisztika szempontjából is. És talán még fontosabb, újoncnak számít az irakiak szemében. Tehát amíg a tagállamaink és önök úgy érzik, hogy joguk van ahhoz, hogy már kidolgozó stratégiánk legyen. Most ezzel mi még nem rendelkezünk, mert ahogy már mondtam, sok szempontból ez egy új küldetés számunkra. Másrésztről viszont megérte áthelyezni a székhelyet, hiszen javultak a kapcsolataink, szavahihetőbbé váltunk az iraki partnereink szemében, még mindig a zöld zónában vagyunk, de Néha kimerészkedünk képzési célokra, tehát ugyanabban a biztonsági fokozatban élünk, mint a helyiek, és természetesen ettől szavahihetőbbé váltunk. Az új helyzetnek megfelelően most az a feladatunk, hogy az iraki hivatalnokokkal tartsák a kapcsolatot, és egy stratégiai párbeszédet alakítsanak ki Irakkal. Hogy egy realista végcélt tűzünk ki, hát Irak hatalmas ország, és nyilvánvaló, hogy nem tudunk minden egyes biztonsági szakembert kiképezni mi, és ahogyan tudják, 2003 és 2004-ben gyakorlatilag feloszlott az iraki biztonsági szolgálat, biztonsági erők, és még újra kell építenünk. Tehát gyakorlatilag mozgó célra lövünk, hogyha megengedik ezt a hasonlatot, és még mindig fenntartható stratégiára van szükségünk a kapcsolattartást, illetően meddig akarunk eljutni, mikor mondjuk azt, hogy ennek a missziónak elértük a célját. Az egyik fontos lecke amit már megtanultunk Afganisztánban, az az, hogy a koordináció a helyiekkel elengedhetetlen. Afganisztánban elég sokáig tartott, amíg megtaláltuk azt a pici csatornát, amíg belőttük a missziónak a tevékenységeit. Tehát ez egy piramisként működött, és az afgán rendőri erők a piramis csúcsán helyezkedték el. De Irakban, mivel itt az amerikaiak is ott vannak, amelyet a belügyminisztérium vezet, a jogállamiság létrehozására, ezért különösen fontos az, hogy a munkamegosztást definiáljuk. Tehát újak vagyunk, helyben újak vagyunk, az amerikaiakat az amerikai belügyminisztérium felügyeli, és mind a két missziónak még együtt kell működni, hogy hogyan osszuk meg a feladatokat. Amíg ez le nem zárul, addig a tapasztalataink azt mutatják, hogy most már tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy ezt a munkavágosztást a kezdetektől fogva tisztázzuk, és ezért párbeszédet kell folytatnunk az amerikaiakkal, hogy a legkevésbé fedjük át egymás munkáját. És hogy felmérjük, hogy hogyan kell alaposan létrehozni az, a, az iraki biztonsági erőket, kiképezni őket. Egy másik olyan tanulság, amit igencsak jól megtanultunk, az az, hogy a többi európaiakkal, nevezetesen az európai delegációval együttműködjünk. Az eddig misszióinkban mi működünk a legjobban együtt, az EU-s delegációval. Ennek talán az az oka, hogy a brit nagykövetségen van a székhelyük, hozzászólás mikrofon nélkül. Nos, mind a két misszió nagyon kicsi méretű. Tulajdonképpen egy hölgyből áll az EU-s delegáció, the, the interaction is, is really good. And, and uh, of course we are trying to... De a két delegáció nagyon jól együttműködik, és uh, így nagyon jól teljesítünk ebből a szempontból. Miközben a biztonsági helyzet javult, azért még nagyon rossz önmagában, tulajdonképpen rosszabb, mint Afganisztánban és ez megakadályozza azt, hogy szabadon mozogjunk Irakban, és azt is megakadályozza, hogy szabadon működjünk együtt az irakiakkal. De ennek ellenére jó döntés volt az, hogy belevessük magunkat, és Irakban is megvessük a lábunkat. Múlt hét vége óta nagyon sok politikai fejlemény történt Irakban, nem tudjuk még pontosan, hogy mi lesz a végeredménye, lehet, hogy most éppen, hogy kockázatokat jelent számunkra. Lehet, hogy megnehezíti a dolgunkat, de nem tudhatjuk biztosan. Úgyhogy jelenleg azt tesszük, hogy mindent kihozunk magunkból, amit csak tudunk, és ez azt eredményezi, hogy talán nem folyamatos a fejlődésünk, de mivel egy bizonytalan helyzetben dolgozunk, ez nyilván kihat a misszió teljesítményére is. Úgyhogy amikor megítélik a missziónak a teljesítményét, akkor ezt kérem tartsák észben. Az egyik nagyon fontos elem, ami még hiányzik, az egy egyezmény az irakiakkal. Mit jelent ez? Irakban a misszió tagjai immunitásmentességet élveznek, nem lehet őket felelősségre vonni az igazságszolgáltatás előtt, az iraki igazságszolgáltatás előtt. Ezen kívül a zöld zónában nincsenek várakozási idők, és természetesen a beléptetés egyébként mindig egy kockázatos dolog, pont a beléptető kapuk nagyon veszélyesek. Úgyhogy ezért most az Európai Uniós delegációval együttműködünk, hogy valahogy megtaláljuk a saját iraki partnerünket. Úgyhogy ezek azok a tapasztalatok, amit szerettem volna hozzátenni Huszár László előadásához. Most pedig várom a megjegyzésüket, és a kérdéseket köszönöm. Thank you, Director, for... Köszönöm szépen, igazgató úr, ezt az előadót, előadást. 2000 2005-ben kezdődött ez a, el ez a misszió, ilyeténképpen elég új még ez a misszió, és eléggé provokatív is, hiszen mindenképpen a jövő felé kell tekintenünk, az iraki hatóságnak szüksége van erre a misszióra, ott helyben, és azt gondolom, hogy mindenképpen nekik is szükségük van arra, hogy legfőképpen az igazságszolgáltatásban, az igazságügyi rendszerben javulást érjenek el. Nos, a misszió helyzetéről, illetve mi a helyzet az EU-Irak együtt, együttműködés és partnerségi egyezménnyel, hogyan kapcsolódik ez a misszióhoz. A második dolog, második kérdésem, a, mi a helyzet az iraki börtönökkel? Ugye notórius a helyzete az iraki börtönöknek, megvannak a szükséges szabályok, el, tiszteletben tartják-e az európai minimum szabályokat, amelyek a börtönökre vonatkoznak. Harmadik kérdésem pedig a különböző szakmai juttatásoknak a kérdése. Mi a helyzet ezzel? Én föltett, föltesszük az összes kérdést, és utána pedig meghallgatjuk a válaszokat. Kopasz. Very much. I would like... Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnénk mondani a nagyon érdekes előadásért. Meghallgattam a véleményét a misszió működéséről. És így értem, hogy a jogállamiság és a biztosítása, a képzés fontos. De van egy terület, miről szeretném, hogyha többet beszélne. Hogyan védik az emberi jogokat Irakban? Azon kívül a második kérdésem az arról szól, hogy Irakban mennyire ismerik ezt a missziót, és mennyire fogadják el az irakiak. Különösen most, hogy a csapatokat kivonják. Megvan-e a politikai akarat vagy képesség az iraki hatóságban, hogy kövessék az önök munkáját, és folytassák ezt a munkát? És végül egy technikai jellegű kérdés a missziónak feladata az oktatás, képzés. Ezeket a facilitásokat a tagállamok biztosítják. Figyelme véve, hogy az unió államaiban válság uralkodik, ez hogyan hat ki a misszió hatékony működésére? Köszönöm. Gáler úr. Köszönöm szépen. Csak arra várok, hogy fölvegy a fülhallgatóját. <clears throat> A hetes csatorna, hatos csatornán jön ki a magyar, tehát hatos, hatos csatornán jön a magyar, hatos. Hat, köszönöm szépen. Köszönöm szépen Huszár úr, és köszönöm szépen Háber úr önnek is a hozzájárulását. Először is szeretném elmondani, hogy annak ellenére, hogy nem kérdeztem rá, már választ kaptam arra, hogy az EU delegációval hogyan működnek együtt. Az, hogy jó az együttműködés, annak nagyon örülök, mert Hibaskova asszony, nagyra becsült kollégám, és akkor is már nagyon jó munkát végzett, és most, hogy folytatja ezt a munkát, ennek nagyon örülök. A kérdéseim arra vonatkoznak, amit röviden említettek, nevezetesen az együttműködés az USA-val hogyan nyilvánul ez meg? Az amerikaiak hagyják, hogy bizonyos dolgokban rábeszéljék dolgokra, vagy azt mondják, hogy á nem, nekünk megvan a saját programunk, ti meg azt csináltok, amit akartok, más területen működjetek. Hogyan hangolják össze a munkájukat? Én úgy képzelem ezt el, hogy helyileg talán az nem a megfelelő helyszín talán Brüsszel az nem lenne jobb, vagy Washington jobb színhelye nem lenne a tárgyalásoknak? Aztán azt a kérdést is szeretném feltenni, különösen amikor rendőri kiképzésről van szó. Az amerikaiak egyáltalán kompatibilis rendszert kívánnak megvalósítani? hiszen hogy az legyen a vége, hogy az emberek, akiket kiküldünk, különböző kurzusokról kerülnek ki, és aztán összeütköznek ezek az elképzelések, értékek. Aztán azt mondta, hogy 2005 óta aktívak, de először Brüsszelben kezdték a munkájukat. Gondolom, hogy kiképezték a résztvevőket, és egy elképzelést nyújtottak nekik, a kérdésem az lenne, hogyan tudják felmérni, hogy sikeresen képezték-e ki ezeket az embereket? Tehát helyben, Irakban azt lehet mondani, hogy 2005-2006 ez az ember részt vett egy képzési kurzuson, most ezt a funkciót tölti be. Nekünk az a benyomásunk, hogy igen, most jól végzi a munkáját. Milyen mutatók alapján mérik föl, hogy milyen munkát végeznek az emberek? hiszen nem Irakban kaptak kiképzést. Ez érdekel engem. Ezen kíván a kurd területeken is aktívak, vagy csak a központi területeken? Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Galler. Köszönöm szépen, Galler úr. Deho úr. Kiitoksia. Ja kiitoksia esittelijöille hyvistä esityksistä. Köszönöm szépen. Megköszönöm ezeket a rendkívüli jó előadásokat a vendégeiknek. Arról szeretném önöket kérdezni, hogy mi a helyzet a civil lakossággal? Mennyiben bíznak meg önökben? Hogyan változott a helyzet ebben ezzel kapcsolatban? Illetve mi történt azóta, mi történt az amerikai jelenlét óta, annak csökkenése óta? Aztán etnikai konfliktusok a rendőrségen belül, illetve az igazságügyi szolgáltatáson belül a különböző ö, kisebbségek milyen arányban vannak jelen? Vannak itt, társadalmi, vannak-e itt társadalmi konfliktusok, tehát a rendőrségi, rendőri erőkön belül megfigyelhető ez a probléma? No więc ja chciałem przede wszystkim... Zemke úr. Köszönöm szépen. Először is hagy adjak hangot annak, hogy mekkora tisztelettel viseltetek a munkájuk iránt, hatalmas erőfeszítéseket tesznek Irakban. Tehát azért említem ezt, mert az életemben három évig az volt a feladatom, hogy a lengyel egységet vezettem Irakban. Egyébként akkor volt Babilonban is egy főhadszi szállásunk, és Irakban nagyon is jól tudom, hogy mennyire nehéz a helyzet, és azt is tudom, hogy mennyire bizonytalan a munkájuk és a mindennapjaik. Tehát nagyon nagy a tiszteletem mindenki iránt, aki Irakban dolgozik, hiszen minden nap az életüket kockáztatják. Valóban ez tény. Most pedig a kérdéseket illetően. Három kérdésem lenne. Az első kérdésem a következő. A nagykövet úrhoz intézem. Az iraki helyzetet illetően ön azt mondta, hogy néhány napja változások kezdődtek de még nehéz megmondani, hogy mi a lényege ezeknek a változásoknak, mi lesz az eredménye. Erről szeretnék még hallani. A második kérdésem Huszár úrhoz. Először is a jog kérdéseirakban. Vannak-e új jogi kódexek, polgárjogi kódex, büntetőjogi aktusok ezen kívül. Az erőket, illetően a csapatokat, ami rendelkezésére áll. 38 alkalmazott, 32 Bagdadban, 6 a főhadiszálláson. Hát ez nem túl sok. Jó, nagyon jó, hogy van egy jelenlét, hogy megszűnik aztán a katonai jelenlét Irakban, de aztán mi történik? Az oktatással mi fog történni? Az, hogy az oktatási tevékenységet folytatni fogják, ez csak egy politikai nyilatkozat, vagy tényleg gyakorlatban is folyni fog. Azon kívül van még egy kérdésem. Jogászok vagy speciális rendőri kiképzéssel foglalkozók oktatják a résztvevőket, vagy mely tagállamok küldenek szakértőket önökhöz? Ön nagyon óvatosan fogalmazott, nagyon elegánsan, nem mondott túl sokat erről, és én szeretnék még egyszer konkrétan erre rákérdezni, mely tagállamok vesznek részt. Köszönöm. Köszönöm, Kromberg asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony csatlakoznék egy korábbi kérdéshez. Nem etnikai alapon kérde, tenném fel a kérdést, de van-e összetűzés a szunni, illetve a síita lakosság között? Hogyan találkozik ezzel a misszió? És ön szerint mik a vannak-e például előremutató jelek, illetve vannak-e jelek azzal kapcsolatban, hogy mondjuk egy polgárháború kezdődne? Mi a helyzet az iráni befolyással? vajon az ön munkájára van-e befolyással, vagy hatással az, hogy az iráni befolyás érez, érződik már Irakban? Köszönöm, Stansky úr. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Háber úr. Nagyon egyszerű kérdést teszek fel, mert már olyan jó kérdéseket kaptak, hogy ezeket nem tudom megismételni. Mi a helyzet a korábbi BAF pár tagjaival? Még jelen vannak? Vannak-e korlátozottságok rájuk vonatkozóan, vagy korlátozások? Mi a helyzet velük? Mennyire vesznek részt a közéletben? Mi a szerepük Irakban? you. I believe. Mit szeretnének? Ki szeretne kezdeni? Thank you very much. Köszönöm szépen. Az EU-iraki partnerség nagyon nagy előrelépés, és ez is mutatja azt, hogy megvan a politikai akarat iraki oldalról. Természetesen nem politikai munkát végzünk. Sokkal inkább szakmai, technikai jellegű misszió vagyunk, konkrét feladataink vannak, de reméljük, hogy ez a partnerség nagyobb lehetőséget biztosít számukra a tekintetben, hogy megfelelő státuszunk legyen, megfelelő missziós egyezményt kapjunk, megfelelően elismerjenek minket, illetve hogy folytathassuk az országban a műveleteket, a fellépésünket. Nézzük a börtönhelyzetet. Ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy tapasztalatunk alapján a börtönökben különféle szakmai normákat láthatunk. Hát vannak nagyon jó szakmai hagyományok, másrészt viszont a rezsim nyomát még mindig érezhetjük, illetve a kulturális hagyományok is éreztetik magukat, láthatjuk, hogy bizonyos örökséggel rendelkeznek ezek a ezek a börtönök. Az EU-s normák alapján folytatjuk a tréningeket, és természetesen az emberi jogokat is mindig figyelembe veszük, ezekre és mindig felhívjuk a figyelmet, és a rehabilitáció, illetve a, a börtönök életének igazgatását mindig szakmai körül, kritériumok alapján próbáljuk lefolytatni, ebben segítünk, tehát a mindennapi életben is megnyilvánul ez. Aztán igazságszolgáltatás. A legfőbb bírói tanácssal állandó kapcsolatban vagyunk, ide tartozik az ügyesség is. Tapasztalatunk alapján elmondhatjuk azt, hogy nagyon képzett bírák tartoznak ide, itt is nagyon komoly jogi hagyományokról beszélhetünk Irak esetében. Ugyanakkor mindenképpen jobb szervezésre, jobb menedzsmentre van szükség, a virányításra. És nagyon sok olyan büntény van, vagy bűncselekmény, amelyek nem ismertek még, hiszen nem, nem évődött be ez a, ez a köztudatba, ezekkel kapcsolatban komoly tréningre van még szükség. Emberi jogi helyzet a következő téma. Munkatársaink között vannak olyanok, akiknek az a legfőbb feladata, hogy a trénereket ezzel kapcsolatban tanácsal lássák el, tehát hogy ezt a szakmai tartalmat a, az emberi jogi és nemi egyenlőséggel kapcsolatos kérdéseket hogyan jelenítsék meg az összes tréningben, és ezzel kapcsolatban nagyon sok anyagunk is van. Együttműködünk más donorokkal is, az emberi jogi kérdésekben. Például a UNDP-vel is együttműködünk, tehát az ENSZ fejlesztési részlegével. Mennyire vagyunk láthatóak, illetve megvan-e a politikai akarat arra, hogy folytatódjon a mi missziónk valahogy. Úgy gondolom, hogy az iraki partnereik, akikkel mi kapcsolatban vagyunk, hajlandóak arra, hogy folytassák ezeket a tréningeket, képzéseket, és szeretnék átvenni tőlünk ezt a know-how-t, és erre, és ezt a jövőben szeretnék felhasználni. Tehát van arra egy nagyon jó esély, hogy amit most átadunk, azt a tudásanyagot, azt még a jövőben viszont láthatjuk, tehát nem vész ez el. Mi a helyzet az áthelyezésekkel? Nagyon sok olyan tagállam van, amely segíti a mi missziónkat. Bevallom, a számok nem az én asztalom, de elég sok ilyen tagállam van. Vannak olyan tagállamok, amelyek ö, szerződés alapján teszik ezt. több foglalkozás van ott jelen, vannak rendőrök, vannak jogászok. Értve börtönszakértők is vannak ott. Nézzük az együttműködést az Egyesült Államokkal. Rendszeresek a találkozóink, mindig egyeztetjük terveinket. Itt is egy példával élnék. A tegnapi napom bírói képzést rendeztünk, és az Egyesült Államokbeli kollégák egy előadót küldtek egy témában, az ő előadójuk tartotta az előadást, és ez fordítva is működik. Nagyon szívesen biztosítunk mi is előadókat, szakértőket az Egyesült Államokbeli kollégák részére. Még egy példa. Egy 12 hetes tanfolyamot dolgoztunk ki. A taktikai öm, nyomozással kapcsolatban, büntető nyomozással kapcsolatban, és az Egyesült államokbeli kollégák átvették ezt a ezt a kurzust, tehát az ő, ő részvételük is bele van építve ebbe a tanfolyamba. Jó, vagy ebbe a képzésben nagyon jó, tehát az együttműködés, értjük egymást. Az egyeztetések, vagy az együttműködés nem arról szól, hogy ki mit enged meg a másiknak, tehát nem arról van szó, hogy mindenki próbál magának helyet csinálni, nem. Irakban nagyon sokat tennivaló a jogállamiság területén. Próbálunk feladatokat végezni, van hely mindkettőnk számára, mindkét fél számára, ezért együttműködésünkkel ilyen szempontból semmiféle gondot nincs. Egyébként kutyás képzéssel kapcsolatban vannak olyan tanfolyamaik vagy képzéseik az amerikaiaknak, amelyeket mi nem tudunk nyújtani. Én ezeknek a, ezeknek a különleges rendőri képzéseknek a tartalmával kapcsolatban nem mondanék semmit, de de ez nem összeférhetetlen egyáltalán azzal a szakmai tartalommal, amelyet mi nyújtunk. Vannak képzések robbanóanyaggal kapcsolatban is, stb. stb. Tehát arról nincs szó, hogy az Egyesült Államok beli kollégák képzése nem kompatibilis a mi képzésünkkel, vagy a mi tanfolyamainkkal, a tréningeinkkel. Mi a helyzet azokkal, akiket kiképeztünk? Mi lesz a jövőjük? Hogyan folytatják ezt? van egy átfogó follow-up rendszerünk. Szeretnénk ugyanis azt tudni, hogy hogyan használják fel azt a tudást, azt a szaktudást az irakiak, amelyeket mi adtunk át neki. Van-e lehetőségük arra, hogy ezt használják, meg vannak -e ezzel elégedve, hogyan tudják ezt elhelyezni szakmai életünkbe. Hát nagyon nehéz egyébként a volt hallgatóinkkal, vagy tanoncainkkal fölvenni a kapcsolatot, hiszen az ország számos részén helyezkednek el nagyon nehéz Irakon belül utazni, illetve nagyon nehéz őket összegyűjteni. Úgyhogy kifejlesztettünk egy rendszert mintavétel alapján. Meghívjuk a régi diákjainkat, vagy kiképzetteinket egy-egy konferenciára, vagy szemináriumra, és megkérjük őket, hogy számoljanak be tapasztalataikról. Tehát a, klasszikus follow-up módszereket nem tudjuk használni, hiszen azokat békésebb körülmények közé találták ki, de kitaláltunk egy olyan rendszert, ami alkalmazható Irakban is. Ami a kurd területeket illeti, Örbülben, a fővárosban van egy irodánk, ott egy kicsit könnyebb a biztonsági helyzet, tehát jobban lehet ott utazni. Iraknak ebben a részében, ezen részében sokkal jobb a biztonsági helyzet. Ott a kurd regionális igazságügyi rendszernek adunk, nyújtunk képzéseket, tanfolyamokat, szemináriumokat. Az USA távozása utáni biztonsági helyzetre is vonatkozóan is kaptam egy kérdést, illetve a civil lakosságra vonatkozóan is. Nehéz ezt megítélni. Ugye csupán egy hónap telt el, vagy kicsit több mint egy hónap telt el azóta, hogy a USA kivonult, és ugye nem politikai véleményt kell itt most mondanom. A biztonsági helyzet véleményem szerint legalábbis műveleti szinten nem romlott olyan sokat. A rendszer nem omlott össze, ugye sokan ettől rettegtek az amerikaiak kivonulása előtt, de hát azért vannak még biztonsági megfontolások. Szociális konfliktusok, vagy etnikai konfliktusok, vallási konfliktusok. Tanfolyamaink alatt azt a tapasztalatot gyűjtöttük, vagy szereztük, hogy a képzési tevékenységre ez nincs káros hatással, negatív hatással, szuni és síita rendőrök, bírák is részt vesznek a tanfolyamainkon, képzéseinkkel, tehát ez nem merül fel, mint probléma. De hát ez egy védett környezet, nem érezhetőek ezek a konfliktusok. Ez persze nem jelenti azt, hogy a képzésen kívül nem léteznek ezek a konfliktusok. Nézzük a büntetőjogi törvényeket. Egy hosszú folyamat közepén vagyunk. A folyamat egyébként, ez a reform, ez a büntetőjog és a polgári jogi törvényekre is hatással van. Alapvetően megmaradt a törvények legfőbb, legfőbb alapja, ezek egyébként az 50-es évekből, vagy a Saddam Hussein rezsim éveiből erednek. Technikai, szakmai jellegű változtatások történtek, reformok, de a törvények lényegében nem változtak. Van egy olyan bizottság, amely a jogállamisággal foglalkozik, Bagdadban működik, ez mi elnököljük, és az iraki kollégákat meghívtuk ebbe a munkába. Például a legutóbbi ülése a jogi reformért felelős iraki kolléga számolt be arról, hogy mi, számolt be arról, hogy mi a helyzet az új büntető törvénykönyvvel, hogyan halad ez a munka. Tehát megvan a politikai akarat azzal kapcsolatban, hogy ez megtörténjen, ez a reform. úgy tűnik, hogy eléggé átfogó, ugyanakkor nehéz is ez a folyamat. De folyik ez a dolog. Folyamatban van. As, as I uh, mentioned with the uh, sectarian uh, division of ami az iraki társadalom vallási megosztottságát illeti, ezzel kapcsolatban nem szeretnék egyéb megjegyzéseket fűzni ahhoz, hogy mi a helyzet az iraki-iráni kapcsolattal, az iráni befolyással. Egyébként a mindennapi élet során, a képzések során nem igazán érezzük ezt az iráni befolyást, de tudom, hogy nekünk nagyon korlátozott rálátásunk van a helyzetre. Remélem, hogy tudtam válaszolni ezekre a nagyon jó, érdekes, lényegre törő kérdésekre. Köszönöm. Well, um, I think uh, most of you... Azt hiszem, a kérdések legnagyobb részére László válaszolni tudott, úgyhogy én nem igazán tudok brüsszeli szempontból hozzátenni ehhez semmit, hiszen én nem vagyok abban a helyzetben, hogy a helyszínről lássam az eseményeket, de azért egy-két megjegyzést hadd fűzzek hozzá. Ez a misszió ugyanúgy, mint más missziók, kettő kivételével, olyan, hogy a biztonsági szektor reformjában veszünk részt. És az az igazság, hogy mi európaiak a biztonsági szektor reformja kapcsán rendelkezünk valamivel, amivel az amerikaiak nem, és ezt ők is elismerik. Ez pedig a mi igen változatos rendőri kultúránk. Azt hiszem, hogy ezért vagyunk alkalmasabbak arra, hogy a, fe, a rendőri felsővezetést képezzük az amerikaiaknál például, és ez tükröződik is mondjuk az afgan, afganisztáni munkamegosztásban de még egyszer mondom, hogy ugye a rendőrségi képzés, ezek a biztonsági reformok és így tovább, ezeknek a témáknak mindig megvannak a kritikus aspektusai. Mi mindig azzal a két dologgal nézünk szembe, hogy egyrészt a képzés után hogyan kaptak ezek a tisztek, rendőrtisztek fizetést, ami Afganisztában súlyos probléma lesz, remélhetőleg Irakban nem, mert Irak azért gazdag ország, és a másik probléma pedig az, hogy hogyan tudunk gondoskodni arról, hogy megmaradjon a kapcsolat az igazságszolgáltatással. Mert hogyha a rendőrség, a rendőri erők nem adják át a az adott folyamatot az igazságszolgáltatásnak, akkor gyakorlatilag csak arról van szó, hogy fegyveres erőket alkalmaznak belföldön. És a tagállamok persze nem tudnak elegendő igazságügyi szakértőt küldeni számunkra. A rendőri képzésben mindig sokan vesznek részt. László is ugye magasrangú tiszta a büntetés végrehajtási tiszt Magyarországról. Tehát nagyon sok, a rendőri képzésben nagyon sok szakemberünk van, viszont az igazságszolgáltatás terére ez nem igaz. Megpróbáljuk a kapcsolatot erősíteni, és a rendőri oldalt tájékoztatni, vagy valahogy felhívni arra, hogy a folyamatot egy idő után át kell adni az igazságszolgáltatás kezébe, és olyankor azt jelenti, hogy a kontroll kikerül az ő kezei közül. Ez egy a rendszerben meglévő belső korlátozás. Természetesen a szakértők, az elérhető szakértők számát is, szakértők számát is korlátoz az, hogy a tagállamok mennyi költséget tudnak átvállalni, milyen szakértőket tudnak elküldeni hozzánk, illetve milyen iraki szakértőket tudnak fogadni ez szerintem mindenkire igaz. Szinte minden tagállam részt vesz ebben a munkában, és egyébként az összes ilyen missziónkra igaz ez. Aztán, ami az embereket illeti, én, az én hátam mögött még csak egy bagdadi látogatás áll, de az volt a benyomásom, hogy amikor a zöld zónából kilép az ember ezekben a páncélozott járművekben, akkor tulajdonképpen a nemzetközi jelenlét elemének tekintik, amelyet az elmúlt nyolc évben nap mint nap látnak, ezeket a járműveket nap mint nap látják, tehát nem feltétlenül a látható európai jelenlétről van szó. Tulajdonképpen hivatalos képviselőnek tekintenek ilyenkor bennünket, de szerintem talán még korá, korai lenne arról beszélni, hogy az iraki nép elfogad-e bennünket. Mondjuk Irakban azért vannak különbségek, ahol az emberek eh, ki léphetnek, és a, beszélgethetnek, ott láthatóak vagyunk, és ott mi vagyunk egyedül a helyszínen, de Irakra azért ez nem igaz. Ami pedig a politikai fejleményeket illeti Irakban. Hát én is ugyanolyan tájékoztatást kapok, mint önök, én is olvasom az újságokat, talán egy picit jobb informált, jobban informált vagyok, hiszen a nagykövetségi jelentéseket is olvasom, jelen is tájékoztat engem, de az Európai Uniós ügyekről azt hiszem inkább át kell, hogy kérdezzék. Ő sokkal tájékozottabb nálam. Van egyfajta veszélye annak, hogy újra lengre lobban a konfliktus, de és természetesen, hogy ez minket is érint. Az irakiak azonban annyira ragaszkodnak a függetlenségükhöz, gyakorlatilag a parlament is hezitál, egyébként a külügyminisztérium akarata ellenére tehát hogy tiltakoznak a, a, a szoma ellen, és ez például emiatt egy NATO misszió meg is szűnt, illetve kivonták. Tehát másfajta, mondjuk mi, a mi identitásunk más, mint az amerikaiaké, de hát az elmúlt időszakban így alakult a helyzet, ha nem egy szóma támogatást, valami fajta támogatást kapunk, hogy a helyszíni biztonságról gondoskodni lehessen. Azt hiszem, hogy ezzel megválaszoltam minden kérdést. Kollégák, kérdezi az elnök azt, hogy van-e valakinek még kérdése? Amennyiben nincsenek kérdések, akkor engedjék meg, hogy megköszönjem mind a kettejüknek a nagyon őszinte, nagyon nyílt és érdekes beszámolót az biztos, hogy nagyon nehéz barátságtalan környezetben dolgozni. De önök rengeteg munkát végeznek, és nagy előrehaladás, előrelépés, hogy az emberi, jogok, emberi jogokra, nemi szempontokra felhívják a figyelmet. De az, hogy a büntetőjogi rendszer reformját támogatják, hát ez minden országban nehéz, különösképpen egy olyan országban, mint Irak. Ez egy nagyon nagy dolog, és nagyra becsüljük. Köszönjük szépen még egyszer, hogy eljöttek, és sok sikert kívánunk Önöknek! colleagues, allow me to invite. Kedves kollégák, engedjék meg, hogy a következő előadónkat itt köszöntsem. Winkler nagykövet urat kérem ide a pódiumra. Okay, we can continue if the next... Folytathatjuk a következő napi rendi pontunkkal? Kérdezi az elnök asszony. Kedves kollégák, akkor az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy Winkler nagykövet urat üdvözölhetjük, aki a DKF igazgatója, a Fegyveres Erők Demokratikus Ellenőrzésére felállított Genfi Központ igazgatója. Ennek a rövidítése DCAF, még egyszer mondom, de mindannyian ezt tudják tudják, hogy egy nemzetközi alapítványról van szó, amelyet 2000-ben hoztak létre. Svájc kezdeményezésére. A cél az, hogy világszerte támogassák a biztonsági szektor elszámoltathatóságának a megvalósítását az állam és az állampolgárok felé. Röviden emlékeztettem önöket, és ezt nagyon nagy örömmel teszem, hogy a DKF az Európai parlament számára is rengeteg nagyon fontos tanulmányt készített a biztonsági ágazat reformjáról, a közös közbiztonságpolitika parlamenti ellenőrzéséről, felügyeletéről, és így tovább a nemzeti hírszerzésekről, tehát nagyon hasznos anyagokat készítettek. Köszönöm szépen, hogy eljött, és parancsoljon nagykövet úr. Öné a szó, de a kedves kollégákat egy picit figyelmeztetem, mielőtt átadnám, hogy legyenek szívesek, ne zajongjanak. Köszönöm szépen. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, parlamenti képviselők, kedves barátaim, nagy megtiszteltetés, nagy öröm, hogy itt lehetek önök között, és röviden szólok a fegyveres örök demokratikus ellenőrzésére felállított Genfi központról, rövidítése alapján DKF-ról és aktuális tevékenységeinkről. Őszintén megköszönöm tehát ezt a lehetséget, lehetőséget, hogy itt bemutathatom a tevékenységünket. Ahogy az elnök asszony már mondta, a DECAF megalapítását 2000-ben kezdeményezte a svájci kormány. Egy nemzetközi szervezetről van szó, egy nemzetközi civil szervezetről, egy alapítványról. De miért? Tulajdonképpen kormány, civil szervezet, amelynek kormányok a tagjai, és vannak civil szervezetek, nemzetközi szervezetek, 64 tagállam munk van szerte a világon, valamennyi Európai Uniós tagállam a tagunk, körülbelül 130 együttműködő partnerünk van szerte a világon, és a költségvetésünk 30 millió svájci frankra tehető. 25 millió e, euró az körülbelül. Minden befizetés önkéntes. Mi ennek a központnak a célja? Nem csak az, hogy a fegyveres erők demokratikus ellenőrzését megvalósítsuk, hanem a jó e, irányítást, e, kormányzást segítsük, illetve a biztonsági szektor demokratikus reformját. Angolra váltok, nem csak tehát a fegyveres erőkkel működünk együtt, hanem a határőrökkel, a hírszerzéssel, rendőrséggel, paramilitáris erőkkel, magán biztonsági cégekkel, és minden az államhatóság vagy delegált formájának képviselőivel, a csendőrökkel, mindenkivel, aki az állam erő monopóliumát védi. Ebben a kontextusban eh, nagy jelentősége van a felügyeleti mechanizmusoknak. Ez a minisztériumi szerkezettől indul, tehát a politikai ellenőrzés a biztonsági ágazat fölött, de ide tartozik a parlamenti ellenőrzés is természetesen, és ez rendkívül nagy jelentőségű a munkánkban. Aztán az igazságszolgáltatás, illetve a civil társadalom is jelentős szerepet képvisel. Milyen problémákkal eh, foglalkozunk? Mi a lényeg? Először is nagyon sok átmenetben előfordul, hogy a biztonsági szektor az gyakorlatilag állam az államban. Nem létezhet igazi demokrácia, jogállamiság egy ilyen helyzetben, ahol a biztonsági ágazat az állam az államban. Bárhol, ahol az állam elveszti a hatalmi monopóliumot, akkor a béke is elveszik, és erre jó példa az izraeli palesztin konfliktus, mert itt nem tudják az erőszak feletti ellenőrzés képessége rendkívül fontos. Mondhatnék egy harmadik példát is a konfliktus utáni helyreállításos zónákban. Ugye itt egy, egy, egyáltalán az, hogy egy független, pártatlan, átláthatóan megszervezett, demokratikusan legitimált és ellenőrzött biztonsági szektort hozzanak létre, hát ez az előfeltétele annak, hogy a béke, a biztonság és a jogállamiság megvalósulhasson. Másképpen nem megy. Tehát ha ez az előfeltétel nem teljesül, nem lehet tovább lépni. Ha a világra tekintünk, akkor rögtön felismerjük, hogy milyen kapcsolat van az éjség és a szegénység, illetve a között, hogy működő, képes, demokratikusan legitimált biztonsági szektor létezzen. E, tulajdonképpen a jogállamisággal ez a három egy háromszöget alkot. Nem lehet fejlődés sem biztonság nélkül, hiszen senki, akinek van egy kis józan esze, nem fektet be háborús zónába. És e, a biztonság nem feltétlen nem csak arról szól, hogy a rendőrök az utcán legyenek, hanem egy átfogó, átlátható rendszerről, igazságszolgáltatási rendszer működéséről, arról, hogy a társadalom működését elszámoltatható, demokratikus, legitim, átlátható formában megszervezték. És a fejlődés mellett persze nincs semmiféle prosp- perspektíva akkor, hogyha nem, eh, valóban nem következik be növekedés, nincs fejlődés, mert akkor a biztonsági szektor dolgozói sem eh, kapják meg a fizetésüket, és nem fogják elvégezni a munkájukat. A konfliktus kezelés, illetve a helyreállítás <clears throat> fontos terepek. És a fejlesztési politikák itt lépnek be a képbe. A biztonság, a fejlesztés és a jogállamiság. Ez az a háromszög, ahol mi dolgozunk, három szintűek a feladataink. Először a nemzetközi közösséget támogatjuk, abban, egy koherens stratégiát dolgozzon ki, a biztonsági szektor reformjáról és felügyeletéről. A DKF valóban az ENSZ fő partnere ezen a területen, és szorosan együttműködünk az ebesz is, és más regionális, illetve helyi szervezetekkel, az Afrikai Uniótól kezdve másokig, de még az ASEANig, és partnereink között szerepel természetesen az Európai Unió is, az Európai Parlament, és ez visszavezet engem ide Brüsszelbe. A második szintje a munkánknak egy elemzés, jó gyakorlatok közzététele, rendszeresen vizsgáljuk a biztonsági szektor reformját, irányítását. Minden évben több ezer kézikönyvet és tanulmányt adunk ki, amelyeket 45 nyelvre fordítanak le. Tulajdonképpen a nyelvkombinációnk még szélesebb az Európai Unió által használt nyelvekénél, e, e, legalábbis ez idáig. A munkánk harmadik szintje is az a legfontosabb, a műveleti tevékenység. Kb. 400 projektet vezetünk évente a helyszíneken, és általában a kapacitás kiépítésre, illetve a helyi erők bevonására összpontosítunk. Néhány példát hadd említsek a műveleti munkánkból. Nyilvánvaló, hogy jelenleg az új tunéziai kormányt segítjük, abban, hogy Benali, illetve a diktatúra hagyatékát maguk mögött tudják hagyni. A DKF felajánlotta segítségét, és mindig felajánlja. Pont tegnap volt egy évvel ezelőtt, hogy az új kormánynak felajánlotta segítségét, és nagyon pozitív választ kaptunk. Tunisban most, most van egy irodánk, és a tunéziai kormány szinte minden témában segítjük több kölcsönös egyetértési memorandumot írtunk alá, több minisztériummal, legfontosabbak a bel- és az igazságügyi minisztériumok, de a külügy is közöttük szerepel, illetve a védelmi minisztérium is. És a reformokkal foglalkozunk, a nemi kérdéseken át, mindenféle gyakorlati kérdésig, hogy mondjuk hogyan kezeljék a benali rendszer által meghagyott ügyeket kiadtunk elektronikus formában és kiskönyv formában is tájékoztatót a törvényekről, a jogszabályokról, amelyek még érvényben vannak, hogy segítsük a, az állami szektorban dolgozókat, angolul, franciául és arab nyelven is. Mi segíteni kívánjuk tehát a kormány munkáját. Most már a harmadik kormány próbál ezekkel a problémákkal megbírkozni. Együttműködünk természetesen az EU-val, az EU helyszíni képviselőivel, a vezetőkkel és a szakértőkkel is, itt Brüsszelben is. Marokkóban is aktívak vagyunk, Egyiptomban is, és remélhetőleg hamarosan Líbiába is mehetünk. A jövő héten utazik az első küldöttség, és szorosan figyelemmel kísérjük a szíriai eseményeket is. Van Ramallahban és Beirutban is irodánk. Egy másik példa. Az EBSZ kezdeményezésére néhány évvel ezelőtt létrehoztuk a Nemzetközi Biztonsági Tanácsadó csoportot vagy röviden az ISET-et. Az ISET a DECAF egy egysége tulajdonképpen, és a nemzetközi közösség nevében körülbelül 50 ilyen um, biztonság, biztonsági szektor reformját és igazgatását vizsgáló missziót hajt végre évente, legtöbbet Afrikában, de általában azért szerte a világon. A csapat mindig értékeli az adott országban fennálló helyzetet, és megpróbál az adott országra szabott segítségnyújtási programokat kidolgozni, ezeknek a programoknak a végrehajtását is figyelemmel kíséri, hogy sikerese vagy sem, és javítja a nemzetközi koordinációt is. Az ASZ-et ugyanúgy, mint a DKF az EU számára is rendszeresen hajt végre missziókat. Kiemelnék egy másik aspektust is, amely az egység munkájában fontos, tulajdonképpen az igazgató tanács albizottságaként rendelkezik a saját igazgató tanácsával. Itt 14 donornáció képviselteti magát, az Európai Unió tanácsa, bizottsága, az ENSZ, az EBS, e az UNDP, a DPA, és a Nemzetközi Frankofon Világszervezet, a Fejlesztési Bank és mások. Tehát ez azt jelenti, hogy egyfajta csomópont vagyunk mi, a nemzetközi koordináció szálai itt futnak össze. Egyszerre öt misszió végrehajtására van lehetőségünk francia és angol nyelven, ez a párhuzamos kapacitás. A harmadik példán pedig a nyugat-balkáni térség, ahol eh, DKF, ezt hozzá kell tegyem, regionális szinten aktív, szakértői támogatást nyújtunk a határigazgatáshoz, a rendőri működéshez. Ljubljanában van irodánk, és egyébként van itt Brüsszelben is egy irodánk. Tehát Ljubljanában van egy irodánk, és ezen az irodán keresztül a rendőri egyetműködési egyezmény, amely kilenc országot hoz egybe, az Európai Uniós oldalról egyébként Ausztria, Bulgária és Románia vesz részt benne, működtet irodát, és ott is jelen vagyunk. A DKF segíti ennek az egyezménynek a végrehajtását, az együttműködést, a koordinációt, a határőrizetben, és itt tovább tulajdonképpen a Schengeni térségen túlnyúlik ez a munka. A PCC egyezményen túl nagyon komolyan jelen vagyunk a nyugat-balkáni térségben a határőrizeti programunkkal. 40 szakértői találkozót szerveztünk, szemináriumokat, workshopokat és szakértői tanácsadást évente. Ami a svájci oldalt illeti, a svájci hozzájárulás végrehajtói vagyunk, a román-bolgár bővítési alap végrehajtásáért voltunk felelősek, tehát tulajdonképpen a multilaterális rendőri együttműködési programját Svájc ránk bízta, mi lettünk ezért a felelősek. Aztán a magáncégek, a katonai és biztonsági cégek szintén partnereink. DKF azt a feladatot kapta, hogy működjön együtt ezekkel a cégekkel, és segítse azt a folyamatot, ahogy az állam, hogy az államok megbízhassák ezeket a cégeket. Nemzetközi magatartási kódexet dolgoztunk ki, amelyet aláírhatnak önkéntesen ezek a vállalkozások, és ma több mint, egészen máig több mint 300 ilyen cég írta ezt a magatartási kódexet alá, ami az ágazatban működő vállalkozások 95%-át jelenti és kb. 2 millió alkalmazottat, a teljes költségvetés az több mint 100 milliárd dollár, tehát az azt jelenti, hogy igen jelentős ez az ágazat. A DKF tagjai eljöttek egyébként ebbe a szakbizottságba, az albizottságba nem annyira régen, és beszámoltak erről a munkáról. Na most ahelyett, hogy az apró részletekbe belebocsátkoznék, hagynék időt a kérdésekre is, de még az afrikai programról gyorsan néhány szót szólok. Különösen Nyugat-Afrikában nagyon aktív a DKF, és ezt nagy örömmel mondom. Én úgy gondolom, hogy mi vagyunk a világ egyik vezető képviselői ezen a helyszínen, a nemi kérdéseket, illetve a biztonsági ágazat reformját tűztük a zászlónkra, és nagyon elköteleztük magunkat a parlamenti támogatás mellett segítjük kézikönyvekkel, tanulmányokkal, mindenfajta szakértelemmel a parlamentek munkáját. Ez nyilvánvaló, hogy az Európai Parlament és az, az Európa Tanács is megkapta a legutóbbi tanulmányunkat, amely a parlamenti ellenőrzésről szólt. Nemrégiben készítettük ezt el, a NATO parlamenti közgyűlésével is együttműködtünk, az EBS e parlamenti közgyűlésével is, az IPO-val és más nemzetközi szervezetekkel. És most engedjék meg, hogy a folytatásban hadd említsem a szándékunkat, hogy meg szeretnénk erősíteni az Európai Unióval az egyet, együttműködést, és különösképpen az Európai Parlamentre és az Önök albizottságára gondoltunk. Nem tudom, hogy ez megvalósítható, de ha, lehetős, ha lehetséges lesz, akkor ez számunkra nagy megtiszteltetés és nagy öröm lenne. Nagyon szívesen fogadnánk az albizottság tagjait Genfben is, hogy látogassák meg a mi központunkat. Önök is így megtájékozódhatnak arról, hogy mit tesz a DKF a helyszínen, hogyan szervezi a tevékenységét az együttműködő, parlam, együttműködő partnereivel. Szívesen várom a kérdéseiket, megjegyzéseiket, és ezzel le is zárom a hozzászólásomat. Köszönöm szépen, nagykövet úr, köszönjük az előadását. Ön igazi barátunk, és a magaszintű szakértelmét jól hasznosítja, és a biztonság és védelem területén nagyon sok szakértő munkájára kihatott az önközpontjának szakértelme és közleményei. Az első kérdésem a 2015-ös horizontális stratégiára vonatkozik, a második pedig a biztonságra, mert a mi szakbizottságunkban megpróbálunk most elfogadni a kibérbiztonsággal kapcsolatban egy tanulmányt. Aztán a demokratikus felügyelettel kapcsolatban az utasok adatainak kiszolgáltatásával kapcsolatban már tárgyalásokat futott, folytattunk az usa és van egy egyezmény. Ez nagyon érzékeny téma, de egy dolog biztos, ennek a parlamentnek a számára a demokratikus felügyelet nagyon fontos kérdés. Ön mit gondol? egyre inkább globalizáltabbak, nemzetközépek vagyunk. A klasszikus értelemben vett felügyelet az egyre inkább hatástalan. Pasku úr, önél szó. Köszönöm szépen. Nem lesznek kérdéseim, mert a tanácsadói testület, amelynek is ért, hogy tagja lehetek a DECAF részéről. Már minden kérdésemet megválaszolta. Nagyon örülök annak, hogy itt fogadhatjuk Winkler urat, és most be is vallom önöknek, hogy elhalasztottam a hazautamat csak azért, hogy itt lehessek ma önökkel. De emellett, hagy mondjam el önöknek, hogy ez egy olyan terület, ahol korábban nem létezett elméleti háttér. Gyakorlatilag a próba-hiba kiszűréses alapon kellett az elméletet felállítanunk, és utána felmérnünk, hogy a gyakorlatban hogyan valósíthatok meg az elvek. Különösen a fegyveres erők demokratikus ellenőrzésére gondolok. És aztán 2000-ben kezdtük meg a tevékenységünket, és együtt működtünk a közép-európai országokkal, akik a NATO-nak is tagjával váltak. Utána a Balkánra helyeztük át a tevékenységünket, és aztán más helyekre is áttettük a tevékenységünket. És Az intézmény egyrésztről sikerült, sikeresen gyűjtötte össze a gyakorlati tapasztalatokat, hogyha szüksége van valakinek ilyen információra, ezt a központban megtalálja, de másodszorban azt is el lehet mondani, hogy a gyakorlati tapasztalataikat egy elméleti anyagként fogták össze. Aztán fokozatosan, és a Fülöp-szigeteken, Tájföldön, és itt személyesen is részt vettem, csak úgy, mint Kambodzsában és Indonéziában. Ezeken a helyeken is működtünk. Ez csak az illusztrálná, hogy milyen nagy az érdeklődés ezek iránt, a dolgok iránt ezekben a az országokban. Az államépítés az egy új területünk a konfliktus utáni helyzetben, és nagyon örülök annak, hogy Tunéziával is kialakítottuk a kapcsolatot, és ebben az albizottságban már megbeszéltük, hogy mennyire fontos az EU támogatása ezekben az országokban. Winkler nagykövet már említette, hogy a parlament is működik, és néhány hónappal ezelőtt az egyik barátunk egy nagyon fontos tanulmányt ismertetett, amelyre a központ adott megbízást, ez pedig az Európai Unió szolgálatainak a tevékenységéről szólt. Ez nagyon fontos számunkra. Ha figyelembe vesszük a nemzeti és az EU-s szint közötti működési különbségeket. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ez a svájci intézmény, ami mit jelent komoly, professzionális és pártatlan, hogy ez az intézmény ilyen sikeres. Köszönöm. Thank you. Madam Kopa. Köszönöm, Kopa asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, és gratulálok a központjának. A fegyveres erőknek a parlamenti felügyelete nagyon-nagyon fontos, úgyhogy nagyon jó, hogy ilyen sikereket értek el. Egyetlen kérdésem lenne. Láttam, hogy Fehér Oroszország 2002-ben csatlakozott. Hogyan fogadtatja el a központ eredményeit olyan országokban, ahol tudjuk, hogy nagyon nagy problémák vannak az emberi jogi és jogállami területen. Ez egy nagyon érzékeny egyensúly. Kifejteni? Köszönöm, Kronenberg asszony. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes a központ munkája, és azt hiszem, hogy a fegyveres erők demokratikus ellenőrzése nagyon fontos mi a helyzet a magán hadseregek és a magán biztonsági cégek demokratikus eh, ellenőrzésével. Ezt kétféle módon lehet megközelíteni. Először is, hogyan ellenőrizhetnénk őket, másodszorban viszont az ilyen intézményeknek, ilyen cégek által alkalmazottaknak mi a tulajdonképpen a státusza rájuk, hogyan vonatkozik a nemzetközi jog? Ön hogy látja ezt a problémát? Mit lehet tenni ilyen ügyben? És az EU mit tehet ez ügyben? Mit tehetünk az ilyen magán katonai vállalkozásokkal kapcsolatban? Része-e ez a nemzetközi tárgyalásoknak, hogy jogi keretet találjunk a működésükhöz? Köszönöm. Nem tudom akkor még, vál, még föltehetnének kérdéseket, nem? Igen. Nagyon örülök, hogy itt láthatom Wickler urat. És remélem, hogy a parlamentünk és a DECAF között javul az együttműködés, mert nagyon nagyra tartom az önök központjának működését. Amit Kronenberg asszony mondott. A dekaf egy nagyon fontos tanulmányt állított össze, amikor a magánbiztonsági cégek által jelentett veszélyről állítottak össze egy tanulmányt, és most vegyük a válságnak, a gazdasági válságnak a hatásait, ezen a területen, hiszen gyakorlatilag az állam egy kihelyezést végez el, és a magáncégekre bízza a biztonsági tevékenységeket. Mik itt az etikai kódex szabály, mik itt a szabályok? Hát nem tudom. El fogok menni két óra hosszú múlva, elutazom, mégpedig Líbiába. És nyilvánvaló, hogy ez a kérdés nagyon is él. Ezeknek a kesejüknek a jelenléte megvan Líbiában is. És azt hiszem, hogy nagyon figyelnünk kell az ő tevékenységükre. Ezen kívül. A demokratikus felügyeletről nagyon jó munkát végeztek, de sajnos ezen a területen nincs előrehaladás sem a tagállamokban, sem EU szinten. És nyilván ennek a hiányát leginkább az jellemzi, hogy az EU-nak a biztonsági szerepét még mindig nem tisztáztuk. Done by this parliament in 2007. A titkos amerikai börtönök ügyében. És nagyon nagyok még a hiányosságok. Nagyra tartom a nemek esélyegyenlőségének biztosítására tett erőfeszítéseiket, a biztonsági és védelmi politikában. Hamarosan a házban a fegyver exportról egy állásfoglalást fogadunk el, és szeretném megkérdezni, megkérni önöket, hogy a DECAF hozzájárulna a munkánkhoz. Köszönöm szépen. Stanski úr, köszönöm szépen. Köszönöm nagykövet úr az előadását. Nagyon nagyra tartom a kapott tájékoztatást. A svájci kormánynak is köszönet jár, mert feltételezem, hogy tőlük jön a költségvetésük fele. Gondolom nem magánforrásból érkezik, és remélem, hogy nem sokára több tagja lesz az önök központjának, mint az ENSZ-nek. Egyébként ellátogattam önökhöz, és láttam, hogy néhány hív, hivataluk állandó, néhány pedig átmeneti, például a ramallai és a beiruti, az átmeneti, és ha átmenetiek, akkor nem tudom, át akarnak költözni más épületbe? Mert én úgy érzem, hogy nagyra értékeltük Tripoliban, Tunisban és Bagdadban a diktatúrák idején a jelenlétüket. Most mik a tervek? Önél szó, nagykövet úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Akkor a kérdésekre válaszolva egyenként venném őket. Köszönöm hogy említette a tengeri Horizont 2015-ös stratégiát. Tavaly az évfordulunk alkalmából áttekintettük, hogy még mi lenne a munkánk. Ellenálltunk annak a csábításnak, hogy a 2015-ös év a 2050-es év problémáit sorba vegyük, hiszen én addigra már nem is létezem majd, ezért nem nyilatkozhatok erről. What our choices are. Uh, we have... És egy tanulmányt állítottunk össze, amely demográfiai változásokat, a nanotechnológiát és mindenféle kérdéseket sorba vett. Ezt a weboldalunkon megtalálhatják. Kérem, olvassák el. A PPP-ket átvizsgáltuk. A kibér területen is. Erről hagy mondjak néhány szót. kibértérről nagyon sokan beszélnek, és senki sem tudja igazán meg mondani, hogy mi lesz a vége. Van a svájciaknak egy speciális joghurtja, a műzli, ahol a joghurtot összekeverik a műzlivel, és mindenféle szárított gyümölcsel, és az az benyomásom, hogy a kibérterületről folytatott vissza gyakran ilyen, mint a műzlis joghurt. És van kibérháború ez létezik. Az ember felhasználja a haderejét, a gyalogosságát és a tengerészeti csapatokat, és háborúzik velük. A fejlettebb társadalomban az a helyzet, hogy minél fejlettebb egy társadalom, annál sérülékenyebb. Ha nem lenne az emberiség érdeke az, hogy kibértérre korlátozódjon a hadviselés, hiszen ez a jövőnek a kölcsönös érdeke lenne, kölcsönösen visszafoghatnak magunkat. Aztán a kibérbűnözést illetően tettünk, csináltunk erről egy tanulmányt. A fő következtetése az volt, hogy a kibért teret nem lehet ellenőrizni. Én teljes mértékben tudatlan vagyok ez ügyben. Önök sokkal képzettebbek, de még így is ez egy nagyon-nagyon uh, megfoghatatlan és összetett téma. Például a parlamentben, itt. Ki a felelős ennek a témának? Az a tendencia, hogy mindig a fegyveres erőkre nyomjuk a felelősséget, pedig ők nem feltétlenül a legátláthatóbb, érthetőbb szervezetek. De mivel nincs más opció, hogy kifelügyelje a kibérteret, ezért a fegyveres erőknek a feladata részben a kibértérnek a felügyelete. Például, hogy mondjak egy példát, a, a készpénzfelvő automatáknak a felügyelete, vagy a hitelkártyáknak való visszaélés. A probléma 95%-a igazából jogi és rendőri jellegű. Úgyhogy a kibérháború az, hogy vissza kell fogni magát mindenfélnek, és második pontja az, hogy fölvet egy kérdés, hogy ki ellenőrizi ezt a területet. Ez, ez nagyon-nagyon fontos a parlamenti ellenőrzés szempontjából. A Budapest konvenció a legfontosabb, ez a geográfiai alkalmazás is kiköti. A nemzetközi segítségnyújtást harmadik felek által, a sürgősségi reagálást, ez mind-mind fontos az Európai Unió számára. Van egy harmadik dimenziója ennek a kérdésnek, ez nagyon összetett. hogy a kibértér milyen ellenőrzési lehetőségeket nyújt a társadalom számára. Például az Altahír például egy új média jelenlét Egyiptomban, eh, annak ellenére, hogy nincs látható struktúrája. Tehát van egy hatalmas terület, ahol a biztonsági szektort elektronikusan kellene ellenőrizni, és ezzel kapcsolatban közleményt fogunk kiadni, tanulmányokat. Általában véve a demokratikus felügyelet asszony. A parlamenti ellenőrzés nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy hatalmas a felelőssége a globalizált világban. A dolgok egyre inkább összefonódnak, és a parlamentnek jogi eszközökkel kell tartani a tempót ezzel, és ellenőrizni kellene ezt a folyamatot. Az egyik feladatunk az, hogy a parlamenteket az egész világon segítsük abban, hogy megbirkózzanak ezzel. Azt hiszem, említette a PMSI dimenziót. Ez egy olyan kérdés, amelyet sokan említettek. Jelenleg két mandátumunk van. A Montrói dokumentumnak az egyik aláírója voltunk, ez egy puha szerződés, ha úgy tetszik, nem kötelező jellegű, 38-an vállalták fel, 38 ország ez a magán katonai cégeknek a kötelezettsége, hogy magukra vállalják a Genfi ö, konvenciónak a feltételeit. Ez a Montrói dokumentum. Van egy olyan megközelítés, amely azt szeretné, hogyha lenne egy átfogó nemzetközi szerződés, amely azt szeretné, hogy minden ilyen magán katonai cég aláírja. De van sok olyan ország, amely nem valószínű, hogy aláírná ezt, de legalább a Montreux-t az USA is aláírta. Úgyhogy nemzetközi etikai kódex illetően nagyon erőtesen részt veszünk az ilyen kódexek összeállításának munkájában. Montróban arra kötelezték el magukat az aláíró tagállamok, hogy csak olyan magánkatonai cégeket fogadnak fel, amelyek a Genfi Egyezményt betartják. 304-en, 304-en magáncég írta alá az etikai kódexet ezzel kapcsolatban. A magánbiztonsági szektorban a Montreux egyezményt kell aláírni, aztán ha ezt aláírta egy cég, akkor valahogy ezt minősíteni kellene valamiféleképpen, hogy tényleg betartják-e ezeket a feltételeket. Lehet, hogy a Genfi konvencióval kapcsolatban van egy kiképzés, de utána nem tartják be a gyakorlatban. Tehát ez fontos. Jelenleg a menedékjogi eljárásról létezik egy karta, ezt a svájci kormány kezdeményezésére történt. hogy a gyakorlati megvalósítást figyelemmel kísérhessük, és mi is nagy figyelemmel követjük ezt. De még nagyon sokat kell tennünk. Jövő héttől kezdve megfigyelői vagyunk azon a területen is, hogy a nagy cégek betartják-e az ilyen irányú vállalásaikat. Aztán Montről egy átfogó szerződés, semmi sem akadályoz meg minket abban, hogy mind a montrói aláírók, mind azok számára, akik szélesebb szerződést akarnának, ne segíthetnénk a nemzetközi törvények által ö, generált törvények alkotását. De megint csak megjelenik az, hogy a parlamenti ellenőrzés nagyon fontos. nem csak jogi szinten, hanem politikai és parlamenti szinten is végre kell hajtatni a szabályokat. Mi úgy gondoljuk, hogy ezen a területen sokat kell dolgoznunk. Pásku úr, nagyon köszönöm a kedves szavait, mindig nagy megtiszteltetés, és nagyon jó dolog, ha egy jó baráttal, régi baráttal találkozik az ember, és nagyon hálás vagyok annak, hogy itt maradt még akkor is, hogyha az előadásom ilyen kis szerényre sikerült. A szerepünket, illetve megint nagyon fontos, hogy átfogóak legyünk. A biztonsági szektor felügyelete, ne, tehát még egyszer, nem csak a katonai erőknek, hanem a teljes biztonsági szektornak a felügyelete nagyon fontos. Az átmeneti államok, válság utáni államok, a PMS-ek, ezek hagyományosan azok, ahol szükség van erre, illetve a kibértér mert a valóság nagyon összetett, és az egész valóját le kell fedni, mert különben az történik, hogy szemináriumot szervezünk arról, hogy A, B, C, és utána a valóság a D-re ugrik. Tehát nagyon fontos, hogy a partnereinknek segítséget nyújtsunk abban, hogy átfogó csomagokat fogadjanak el, mert ezek a területek összefüggnek egymással. ez a mi munkánknak a lényege minden területen, a PMS-ek területén, a 2050-es stratégiás területén, mindenütt. Ezen kívül, ha nemzetközi koordinációs stratégiákat nem koordináljuk, akkor nem lehetünk aktívak helyileg. Tehát össze kell fogni az elméleti munkát és a gyakorlati helyi tevékenységeket. Ez elengedhetetlen. És reméljük, hogy a kormányok közötti együttműködés elősegíti azt is, hogy a KKV-kat bevonjuk ebbe a munkába. És mobilizálni tudjuk az erőforrásokat, és végigvigyük ezt a folyamatot. De ez kihívás. Have, uh, many building sites currently on the, on the road. Nagyon sok projektünk folyik, és egyre többen kérik a segítségünket ami nem rossz dolog, de egyre nő a felelősségünk. Fehér Oroszország, ez egy különösen nehéz ügy. Hogyan lehetne megoldani ezt a problémát? Tagságot kértek. Megadtuk nekik. Abban a reményben, hogy hidat építünk köztük és köztünk. A jelenlegi valósághoz képest a belaruszoknak alternatívákat kell ajánlanunk. Minskben, a parlamentben próbálkoztunk ez ügyben, de hát, hogy mondjam, eddig a siker az kisiklott a kezünk közül. Ez egy csepp a tengerben, és azt hiszem, hogy nem kényszeríthetjük rá az embereket arra, hogy reformokat valósítsanak meg. PMSEs eh, eh, a PMS-eket, illetően Gomes asszony nagyon nagy a nyomás a gazdasági oldalról, hogy a kormány szervezetek átadják magáncégeknek a biztonsági felügyeletet. Tehát egyre nő majd ez a PMS -e terület. De ugyanakkor mivel változik a helyzet Irakban, és lehet, hogy egyre több magánbiztonsági céget fognak használni. De az én benyomásom az, hogy ez a szektor nagyon érdekelt az etikai kódex elfogadásában, és értetli őket, Egyértelmű, hogy a magánbiztonsági cégeknek a többsége tiszteletben akarja tartani az emberi jogokat, úgyhogy alapvetően optimistán állok ez a dologhoz. De mindig kell a kemény munka ehhez. Az Európai Unió we are proud and happy uh, to offer our services, but this doesn't dispense European Union. Ami a biztonsági ágazat irányítását és reformját illeti, nagyon fontos, hogy ez az eszközöket elfogadtassuk. Mi erre ösztönözzük az Európai Uniót elméleti szinten és a gyakorlati szinten is. hogy a kormányok és az intézmények éljenek az általunk kidolgozott eszközökkel. Ez nyilván ez egy hosszú folyamat, de az ISET-hez hasonlító modellel kell itt operálnunk, és számunkra az Európai Unió kulcsfontosságú partner Természetesen, ha bármilyen segítségekre van szükségük, akkor ezt megadjuk önöknek. Ami az irodánkat illeti. Brüsszelben van egy irodánk, saját jogi személyiséggel, Jubjánában is. Hát, Brüsszel olyan közel van Genfhez, az anyairodához, hogy el szoktam magammal hozni a szakértőket, ami nagyon jó, de jogi szempontból nagyon jó ötletnek tűnt, hogy saját belga jogi személyiségünk legyen. Ami Szlovéniát illeti, ez nagyon hasznos, mert Szerbia, Ausztria felé is dolgozhattunk, és erősíteni fogjuk a jobbjenai irodát. Beirut. Ez egy holding formában működő egység, diplomáciai mentességet élvezünk, de nincsen jogi személyiségünk. De Libanonba Libanonban és Szíriában foglalkozunk az ügyekkel, ezek az ügyekkel. Itt konferenciákat szervezünk Ramallah Ramallahban 14 ember dolgozik, ez hatalmasnak számít, egyébként Jubjánában is nagyon sokan dolgoznak. Ramallahban helyileg tartjuk a kapcsolatot az EU-s testületek, egyébként ugyanabban az épületben működünk, és a jogállamiság és a biztonsági szektor működését helyre kell állítani a palesztin területeken, de nagyon összetett a helyzet. Tunézia, hatan dolgozunk jelenleg ott, szeretném, ha 12-re nőhetne a számunk. Tartjuk a kapcsolatot, és tárgyalunk jelenleg a tunéziai kormányjal, az Európai Unióval. Múlt héten el is látogattam oda, és most délután is ebben az ügyben folytatok majd itt tárgyalásokat, hogy a Tunéziára formált irodát specifikus igényeknek megfelelőt állítsunk fel. Abudzsában is van egy kis irodánk, a nyugat-afrikai intézményekkel is tartjuk a kapcsolatot. Néha feltöltjük, néha leépítjük az irodánkat. Van egy iroda, amit valószínűleg megfelelhetünk majd, de például a tunéziai iroda, nem tudom megmondani, hogy ez egy regionális iroda lesz, vagy mennyivel növeljük a számát a résztvevőknek, és ha Líbiáról beszélünk, lehet, hogy Tripoliban is lesz időnk, vagy esetleg Marokkóban, nem tudom, de rugalmasak vagyunk. De nyilvánvaló, hogy mielőtt létrehozunk egy irodát, vannak pénzügyi megfontolások, Tunézia esetében a svájci és a svéd kormány fedezik majd a költségeket. Tehát Líbiába jövő héten megyünk először, majd akkor ezt meglátjuk. Köszönöm. Kalex, there are Kedves kollégák, egyéb kérdések? Nincs, akkor köszönöm szépen, megköszönöm nagykövet úr, köszönöm, hogy ellátogatott ide, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon érdekes eszmecserén vagyunk túl. Itt említette az önök intézete nagyon közel áll hozzánk, a szívünkhöz, és nagyon örülünk annak, hogy a tapasztalatukra építhetünk. Örülök annak, hogy a bevált gyakorlatokat terjeszteni tudják, és nyilvánvalóan jó is, hogyha egyáltalán megismerjük a bevált gyakorlatot. Megköszönöm, hogy meghívást kaptunk önöktől. Meghívott meghívta az albizottságunkat Genfbe. Reméljük, hogy egy kicsit fokozni tudjuk majd a két testület közötti eszmecserét. Köszönöm, hogy eljött még egyszer. Thank you so much. Colleagues, kollégák! Van még egy napi rendi pontunk. A Szedeküldöttség Varsói útja. Tavaly december 15 és 16-án jártunk ott. Jenyesz úr, Ibrasics asszony jártak Varsóban. Uh, we have already on the secretariat the, the report. Megkaptuk a beszámolót erről a látogatásról. Nem tudom, hogy a részvevő kollégák szeretnének -e ezzel kapcsolatban valamit mondani. Tessék. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, igen, szeretnék hozzászólni. Gyakorlatilag csak udvariasságból, mert az anyagban ott van a jelentésünk, ezt minden képviselő megkapta. Egy kicsi delegációnak voltam én az elnöke. Anna Ibriszakics asszony és jó magam voltunk a delegáció tagjai, Varsóban jártunk, említette, hogy december 15-én, 16-án voltunk ott, és a SZEDE albizottságot képviseltük. A missziónk célja, az út célja az volt, hogy a lengyel elnökség végén biztosítsuk a lengyeleket elismerésünkről, hiszen Lengyelország nagyon komoly, komolyan vette a biztonság, illetve a külügyi kérdéseket. Ellátogattunk a külügyi bizottság, a parlament külügyi bizottságba, és mm, ellátogattunk a Védelmi Minisztériumba, illetve találkoztunk a lengyel hadsereg főparancsnok helyettesével. Nos, a Németország és Franciaország és Lengyelország nagyon élen jár. Abban, hogy a külügyi és védelmi politikákat közösségi szintre emeljük. Lengyelország azt hiszem, hogy teljes mértékben elismeri ezt az elképzelést, és ezt gyakorolják is. Ugyanakkor nem az összes tagállam gondolkodik így. De úgy látjuk, hogy egyre inkább fölgyülemlik az a kritikus tömeg, amely ezt a, ezen elgondolások alapján dolgozik, és most a gazdasági válság közepette nagyon nehéz egyedül fölvállalni például a katonai ipar költségeit, ezért aztán kétszeren is, is fontos az, hogy közös szakpolitikákat gyakoroljunk, folytassunk, így aztán a csökkent költségvetést jobban fel tudjuk használni, és így aztán például a fegyvervásárlás vagy beszerzés kérdését is sokkal hatékonyabban lehetne végezni. Mint említettem, tehát találkoztunk a lengyel védelmi minisztériummal, a parlament védelmi bizottságával, illetve a hadsereg képviselőjével is nagyon-nagyon pozitív begyomásunk volt, és a többit elolvashatják abban az anyagban, amit kiosztottunk mindenkinek. Elnök, én is köszönöm a beszámolót. Kedves kollégák, a bizottságunk következő ülése február 28-án lesz itt Brüsszelben. Úgy látom, nincs egyéb napi rendi pont, nincs más kérdés. Akkor berekeztem az ős. köszönöm. Mindenkinek kellemes napot kívánok, és jó hétvégét!